kezdés értelmében a képviselők száma, amely meghaladja az átlagot, ők holnap éjfélig, tehát április 27 csütörtökig kérhetik, hogy a tárgyalásokkal kapcsolatos ügyetbocsások szavazásra, ha nem érkezik ilyen szavazási kérelem, akkor a fenti rendelkezések értelmében a tárgyalások megkezdődhetnek. Vorrei annunciare che a norma Szeretném bejelenteni, hogy a 46-os cikk második bekezdése értelmében két ö, javaslat befogadható. Az első egy javaslat a ö, nyilatkozatok különbségét illetően, mert ami a termékek összetételét illeti, ö, a közép-európai, nyugat-európai piacokon. Dubravka Svica és más kilenc tag írta ezt alá egy másik pedig a stratégiai ágazatokban a beruházások screeningére vonatkozik, ezt Daniel Kaspari nyújtotta be, és ezen anyagokat az illetékes szakbizottságok